Um, Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Elkezdjük az ülést. Mégpedig próbálunk időben kezdeni, hogyha ez mindenki számára elfogadható. Nem nagyon sokan jöttek, de köszönöm szépen azoknak, akik eljöttek. Az első napi rendi pont Wolfgang Götz úr az MCDDA, tehát a European Monitoring Center for Drug and Drug Addiction központjának a vezetője. Az Európai Kábítószer jelentés 2014-ről számol be, illetve az MCDDA tevékenységéről. Wolfgangnak mondom, hogy csütörtök délelőtt van, kevesen vannak itt, de kim vagyunk a weben, lehet, hogy onnan nézik, sőt, biztos vagyok benne, hogy sokan nézik a ő előadását. Sok tagunk specializálódott erre a területre. Kérem, hogy kövessék figyelemmel Wolfgang Götz előadását. Nagyon jókor jön ez az előadás, hiszen a Libe két együttdöntési eljárással foglalkozik a kábítószer elleni szakpolitikák területén. Az új pszichoaktív anyagokról szóló rendelettervezet Bóni úra jelentéstevők itt is van, és a Heavenes Beszerel eh, által jegyzett eh, jelentéstervezet. Jönni fog, mondják, hogy jön ez az előadó is hamarosan. Ilyen módon tehát üdvözlöm Wolfgang Götzöt a LIBE szakbizottságban. Megadom a szót, ezután pedig kérdezni, eh, kérdéseket fognak feltenni a képviselők, parancsoljon. Köszönöm szépen, kedves LIBE tagok, hölgyeim és uraim, nagy öröm, hogy itt lehetek. Ez most már a kilencedik vagy tizedik alkalom. Azért vagyok itt, hogy eh, az EMCDDA új elemzését bemutassam az európai helyzetről. Mint tudják, az európai kábítószer jelentést május végén publikáltuk, de nálam is jobban tudják, hogy ez az európai parlamenti választások időszaka volt, és ezért az új parlamentet előtt csak most szólhatok fel, szólalhatok fel. Röviden azt mondhatom, hogy stabil helyzetet mutat az elemzésünk, vannak pozitív jelek, de vannak új veszélyek is, melyek a közegészségügyre leselkednek. A heroin felhasználása és hozzáférhetősége vissza esőben van az élénkítőszerek, a szintetikus anyagok, a kannabisz és a gyógyszerészeti termékek azonban egyre nagyobb szerepet játszanak. Nagyon különböznek a mai kábítószerek a múltban megismert kábítószerektől. Látjuk ezt a cannabis területén is, tehát a bevezetett kábítószerek területén is hiszen um, nőtt um, mind a gyanta, mind a herbá vagy a növényi termékek um, hatóanyag tartalma, és egy sor szintetikus anyagot is előállítottak. Nagyon súlyos aggályt jelent az új szintetikus ópiátok és haducinogén anyagok felhasználása, és ezek olyan erősek, hogy néhány gram 10 ezer dózis előállítására elég. Ezek az új pszichoaktív anyagok, vagy nem NPS-ek porként érkeznek Kínából, amikor itt megérkeznek Európába, feldolgozzák őket, és úgynevezett research chemicalként vagy legal highként ként eh, adják el őket az illegális piacon. Jelenleg több mint 400 új pszichoaktív anyagot vizsgálunk meg, 81-et ezek közül ez négyszer több, mint négy évvel ezelőtt már, tehát 84-et bejelentettünk 2013-ban a korai jelzőrendszerben, és úgy tűnik, hogy nincs vége még ennek a növekedő folyamatnak. Például ma dél, ma reggelig 72 anyagot jelentettek be nálunk, és még három hónap van az évből. Az internet is egyre nagyobb szerepet játszik ezen új pszichoaktív anyagok piacának meghatározásában. 2013-ban az Európai Megfigyelő Központ 650 olyan weboldalt azonosított, amelyek az európaiak számára árusítják ezeket az anyagokat, és ez egy új kihívás a rendészeti hatóságok számára, hiszen a darkneteken keresztül árulják ezeket az anyagokat. 15 évvel azelőtt, az elmúlt 15 évben, nem 15 évvel ezelőtt az európai intézmények egy előre jelző rendszert vezettek be, és ezt a rendszert globálisan is a legjobb gyakorlatként tartják számon. Ugyanakkor ez a mechanizmus nagyon nagy akadályokba ütközik munkája során, hiszen nem megfelelő forrásokkal rendelkezik sem a tagállamok szintjén, sem az Európai Megfigyelőközpont szintjén. Csupán az idei év során hat anyagot vizsgáltunk, elmélyült, mélyreható vizsgálat által az e MCDDA kiterjesztett tudományos bizottságában. Hat ilyen szubstancia volt, melyet megvizsgáltunk. Ugyanakkor 2010-2013 között három év alatt három anyagot vizsgáltunk, vagy ilyen elmélyült vizsgálattal láthatják, tehát a növekedést. Ahogyan tudják is, az elnök említette, egy új jogi keret is létrejött az új pszichoaktív anyagok számára, ezt a szakbizottságuk megvizsgálta, és az Európai Parlament a két jogi szöveg tervezetéről már állás, állást is foglalt. Ahogyan a múltban, úgy most is a két jelentéstevő és minden a dosszién dolgozó képviselő rendelkezésére álltam én is, és kollégáim is. A cannabis az a <clears throat> kábítószer, ahol a közvélemény a leginkább megosztott, heves vita zajlik, amelyet különös, amely különös lendületet kapott az Uruguayban, más latin-amerikai országokban és az USA-ban történt jogi norma keretváltozásokán. Európában jelentősen nőtt a hazai termelés a cannabis területén, és így csökkent, és így a kábítószer egyre inkább cash generatorként, vagy készpénz beszerző forrásként működik a szervezet bűnözés számára. A kokain a Nyugat és Dél-Európában um, a legmeghatározóbb stimuláns, az amfetamin pedig inkább az északi és a keleti országokban. Az új um, szennyvíz tanulmányok a városokban azt mutatják, hogy a metamfetamin um, felhasználás történelmi mélyponton van. Um, Ugyanakkor Németországban, Görögországban, Norvégiában és az Egyesült Királyságban egyre nő a metamfetamin felhasználása. Múlt évben az Europol Belgiumban a két legnagyobb extezi gyárat fedeztelem, Ezek a legnagyobb termelőhelyek voltak, amelyeket valaha öm, elfedeztek, illetve lelepleztek, és ezek magas potenciálú extazit állítottak elő. Hölgyeim és uraim, az európai városokban a kábítószer probléma nem annyira látható, mint korábban, és ez a tagállamok erőfeszítéseinek köszönhető a kábítószer eh, kezelése, illetve a rendészeti intézkedések eh, során értékel ezt a változást. Attól, hogy nem látható, azonban ez a probléma továbbra is velünk él, és ráadásul egyre tovább fejlődik. Biztosíthatom önöket, hogy eh, egy az egyre komplexebbé váló probléma megfelelő elemzését fogjuk elkészíteni. Hölgyeim és uraim, ennyit akartam az európai kábítószer jelentésről mondani önöknek, de mint tudják, két napi rendi pont szerepel az önök napi rendjén, Ezért engedjék meg most, hogy áttekintsem az IMCDD, tehát az Európai Kábítószer Megfigyelő Központ 2013-as tevékenységét. Ezt egyébként a 2013-as tevékenységi jelentésünkben is összefoglaljuk. Röviden szólok tehát a 2013 éves év fő eredményeiről. Azzal kezdem, hogy az elmúlt év az ügynökség számára speciális év volt, hiszen 20 éves fennállásunkat ünnepeltük. Az elmúlt két évtizedben az ügynökség erős mechanizmusokat hozott létre, annak érdekében, hogy nyomon kövessük a kábítószer helyzetet, és gyors válaszokat tudjunk adni az új trendek jelentkezése és az új anyagok megjelenésére. 2013-ban 40 key outputot, tehát fontos dokumentumot adtunk ki, mely politikusokat és a döntéshozókat fogalmazta meg, ezen felül 34 cikk szerzői vagy társzerzői voltak az EMCDD munkatársai. Két legfontosabb, vagy zászlós hajú publikációnkról szeretnék beszélni, az egyik az Európai Kábítószer jelentés, erről beszéltem, illetve az első EU kábítószer piaci jelentés az első stratégiai elemzés ennek a piacnak. Az európai kábítószer jelentés megállapítja, hogy a legfontosabb jelenség 2013-ban illetve a jelentés kapcsán a legfontosabb az, hogy hat hónappal korábban bocsátottuk ki ezt, mint korábban, ez azért volt fontos, mert nagyon gyorsan változik a kábítószer helyzet, és ezzel fenn, fenntartjuk a tempót, és időben adunk információt a vevőinknek, illetve a fogyasztóinknak. Áttekintést adunk tehát az európai kábítószer helyzetről, hogy a döntéshozók megalapozottan dönthessenek. Az Európollal közösen az első EU kábítószerpiaci jelentést is elkészítettük, és a brüsszeli 2013-as publikációja óta ez a jelentés az Európai Uniós döntéshozatal egyik alapját jelenti. Két másik IMCDD e publikációval az amerikai um, könyvtárak szövetség, az American Library Association jelentős fontosságú kormányzati dokumentumnak oszt, sorolta be ezt a dokumentumot. A európai szakértők hálózatát is működjük, 25 szakértői vagy technikai találkozót szerveztünk meg, és munkatársaink 280 kábítószerrel összefüggő rendezvénye vettek részt új ö, együttműködések is létrejöttek, új hálózatok is létrejöttek. Megerősítettük más EU ügynökségekkel is a partneri viszonyunkat, az Európollal szinte napi szinten működtünk együtt, a módszertan és a stratégiai információ kapcsán cseréltünk véleményt és tapasztalatot, közösen segít, dolgoztuk ki a piaci jelentést, és az elő, az új pszichoaktív anyagok korai rendszerét is um, kialakítottuk. A cepollal pedig um, a kábítószer területen dolgozó rendészeti munkatársak képzését um, koordináltuk, az eurojust vagy a eurojust pedig a kábítószer piacra vonatkozó információkat cseréltük ki, de az um, ECDC-vel, e illetve az FRA-val, valamint az EMA-val is szorosan együtt működünk. Um, az Európai Gyógyszerügynökség, az EDA az előrejelző rendszerben is fontos szerepet játszik, és tudom, hogy az önök jogszabály tervezetében is fontos szerep jut ennek. Ugyanakkor globális szereplőkkel is együttműködtünk 2013-ban ODC-vel, tehát az ENSZ kábítószerügyi hivatalával, a WHO-val, a CICAD-dal, illetve az Európa Tanács Kompidú csoportjával is együttműködtünk. A CICAD Egyebiránt az amerikai kontinensen lévő államok kábítószerügyi szervezetem. Az Interpollal, illetve a WCO-val kevésbé intenzíve dolgoztunk együtt, de folytattuk a munkát. Együttműködünk a tagjelölt országokkal is, és egy támogatási projektet vezettünk be a szomszédságpolitikai országok számára, azért, hogy a kábítószer piac nyomonkövetése és monitorozása jobban és hatékonyabban működjön. A 2013-as év egy sor kihívást tartott számunkra, tartogatott számunkra, egy-kettőt megemlítettem, de mondok még néhányat. Az új pszichoaktív anyagok közül nagyon sok került be az előrejelző rendszerbe, 81, ahogy mondtam. A kábítószer beszállítási, illetve a kábítószerpiaci indikátorokat is bevezettük. Sokszor kerestek meg bennünket, hogy felszólaljunk a fontos konferenciákon. Többször látogatták meg az IMCDD központját, például a Dán Parlament igazságügyi szakbizottsága, egy magyar és egy, egy portugál államtitkár járt nálunk, illetve az Európai Parlament elnöke Martin Schulz is. Azt hiszem, hogy nem lepi önöket meg, hogy 2013 végére az ügynökség költségvetésének 99,74%-át költöttük el. Ha megengedik, kitekintenék a jövőbe is. Jelenleg a következő három éves stratégiánkat és a 2016-2008-as munkaprogramunkat dolgozzuk ki. Ezt a folyamatot széleskörű konzultáció előzi meg, ahol a legfontosabb szereplők és partnerek becsatornázzák a saját felvetéseiket, természetesen partnerük az Európai Parlament is, de felvettük a kapcsolatot, illetve meghallgatjuk az általános közvéleményt. Az a célunk, hogy egy biztonságosabb és egy egészségesebb Európában éljünk. E cél elérését szolgálja a megfelelő a nemzeti fókuszpontokat, illetve <clears throat> Norvégiát és Tör- Törökországot is összefogó hálózatunk, amely igyekszik feltérképezni a kereslet-kínálati viszonyokat. Egyre nagyobb figyelmet folytatunk, helyezünk a polidrag, vagy a többszörös kábítószer felhasználásra, illetve a gyógyszerekkel való visszaélésre. Az a fontos, hogy megalapozott intézkedéseket, a tények alapján megalapozott intézkedéseket tudjunk hozni, és megfelelő időben hozzuk a döntéseket, illetve informáljuk a a döntéshozókat, ezt a rendszert, ezt a megfelelő idejű információra szolgálja a korai jelzőrendszer, illetve a szennyvíz és a trendspotter elemzés is. Hölgyeim és uraim, négy éve éven keresztül stabil volt a költségvetésünk, és 2014-ben egyetlen ö, hármas fejezetű ügynökségként 5%-kal csökkent a 2013-as költségvetéshez képest a költségvetésünk. Köszönöm a Libének, hogy támogatta, hogy ne vegyék el a költségvetésünket. Tegnap Martin Schulz azt mondta egy Lisszaboni sajtótájékoztatóján, hogy fontos, hogy az Európai Kábítószer Megfigyelő Központ költségvetését 2015-ben megemeljük. Köszönöm szépen a figyelmüket, és természetesen örömmel válaszolom meg a kérdéseiket, amennyiben vannak. Thank you very much, Mr. Gotz. Um, that was an excellent presentation. What I said at the beginning and quite Köszönöm ezt a nagyon jó előadást, és most itt az idő, hogy hozzászóljanak. Nagyon hosszú a hozzászóló lista, és ahogy már mondtam a kezdetben, nyilvánvalóan nagyon megnőtt a szerepünk az együttdöntés kapcsán, és ez az ügy, ez a pszichoaktív anyagok szabályozása, ez már régóta függőben van. Két jelentéstevőnk is jelen van, és úgy gondolom, hogy először talán őket hallgatnánk, megjelezték, hogy szeretnének hozzászólni. Talán Boni úrral kezdhetnénk, majd pedig, hogyha a kérdéseiket is úgy fogalmaznák meg, hogy figyelembe vegyük, hogy nagyon hosszú hozzá szólói lista. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, igazgató úr, a nagyon egyértelmű, világos tájékoztatóját arról, hogy milyen, ügynök, milyen tevékenységet végzett 2013-ban az ügynökség, valamint, hogy néhány jövőbeni kihívást is felvázolt. Mindjárt át fogok váltani lengyelre uwagę na kilka spraw. Po pierwsze, raport bardzo dobrze opisuje nowe trendy. Ennek a jelentésnek a lényege, hogy azok, a pszichoaktív anyagok szállítási útvonalait határozzák meg, kihasználják az internet negatív szerepeit. Úgy tűnik, hogy ilyen formában jó a kábítószerek értéke, értékesítése. Óriási a fenyegetés, a szintetikus anyagok, a halocinogén és ópium anyagok miatt, amelyek részben további pszichoaktív anyagok gyártására alkalmasak. Új jelenség ez, és ez nagyon nehézé teszi, hogy nyomon kövessük a dílereket, a gyártókat, és hogy megküzdjünk ezzel az új jelenséggel. Megvan a korai jelzőrendszerünk, eznek voltak sikerei az Európai Unión belül, ez egy olyan dolog, amire szerintem jogosan vagyunk büszkék a világban. A rendszer rendkívül jól működik, de még hatékonyabb is lehetne. Amennyiben ez így van, akkor az információforrásokat is viszont standardizálni kell, oly módon, hogy az adatok összehasonlíthatóak legyenek amikor harmadik anyagok, országokból szerzünk információt. Az is fontos, hogy a különböző országokból érkező adatok különböző minőségűek, illetve különböző standardeknek felelnek meg adatszolgáltatók szerint. Tehát ennek a megfelelő kezelését is ki kell, hogy dolgozzuk egy megfelelő rendszerrel, és hogy az ügynökség és a bizottság is foglalkozik ezzel a belső piacon. Tehát ez mindenképpen egy hasznos, hasznos partnerek lehetnének amivel itt látunk, az az átláthatóság hiánya. Tehát ez egy nagy dzsungel, senki sem tudja igazán, hogy ki miért felelős, és szerintem a bizottság részéről ez lelassítja a reagálási lehetőségeket. Hallottuk, hogy talán nem annyira súlyos ez a probléma még, mint amennyire tartottunk ettől, de ugyanakkor azt is említette, hogy mennyi elemzést kell végeznünk annak érdekében, hogy valóban megtudjuk pontosan, hogy milyen kockázatok és hol vannak ezek. Tehát nyilvánvaló, hogy még több pénzre lenne szükség, hogyha az Európai Bizottság készen áll erre, akkor szerintem már is el kellene kezdenünk tárgyalni a 2016-os költségvetésről. Én azt szeretném, hogyha a költségvetés megnövekedne. Az egyik, ez egy olyan téma, ami együttdöntés tárgya, az új pszichoaktív anyagok kérdése, és miután jelentéstevő vagyok, szeretném elmondani, hogy októberben szeretnék előterjeszteni, ha jól emlékszem, 20-áig egy tájékoztató anyagot arra, arról, hogy milyen lépéseket kívánunk tenni. Összefoglalva, egységesíteni kell az információs forrásokat, ez egy döntően fontos kérdés véleményem szerint. Javítanunk kell a korai jelzőrendszert, továbbá egyértelmű, világos átláthatóságra van szükség, hogy pontosan tudjuk, hogy az Európai Bizottságnál is ki mivel foglalkozik. Ezután jön a költségvetési kérdés, és a következő az pedig a ö, rendelkezéseknek a végrehajtása. Teréza. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm, köszönetet szeretnék én is mondani az igazgatónak mindazon információkért, amit az imént átadott számunkra. Én szeretnék köszönetet mondani azért is, hogy eljött ide ma délelőtt. Köszönöm a munkáját kollégáinak a munkáját, a toxikománia megfigyelő központjában. Nagyon fontos, hogy felfedezték ezeknek az új anyagoknak a jelenlétét, ezek a pszichotróp anyagoknak. Én úgy látom, hogy az önök ügynöksége nagyon nagy jelentőséggel rendelkezik, ugyanakkor nem mindig kapja meg azt a figyelmet, amit megérdemelne. Úgy tartják, hogy hát ez egy olyan kisebb, kevésbé fontos ügynökség a sok ügynökség között. Holott ez éppen, hogy nem így van. Tehát ezt mindenképpen meg kell változtatni. És különösen fontos, hogy elutasítsuk a költségvetési csökkentéseket az, önök ügy, az önök ügynökségének tekintetében. Szerencsére sikerült kisebb csökkentést elérni, mint amit eredetileg javasoltak költségvetés vonatkozásában. Ön említette, hogy jelentősebb költségvetésre lenne szükségük. Ezt csak támogatni tudjuk, mert a kábítószer kérdés az mindig realitás Európában, még akkor is, hogyha a tagállamok küzdenek, mindenki a maga részéről küzd a probléma ellen, ugyanakkor ez a probléma továbbra is jelen van. Elengedhetetlen, hogy az tagállamok együtt lépjenek fel, ehhez pedig az önök ügynökségének megfelelő költségvetésre van szüksége. Ezért úgy gondolom, hogy a gondjainknak ez a központjában fog állni. Az elmúlt években a pszichoaktív anyagok teret hódítottak szemben a hagyományos olyan drogokkal, mint amilyen a heroin vagy a kokain. A 2004-es keret határozat megváltoztatásra került, és most már vannak küszöbértékek, alsó küszöbértékek, amikor már illegális anyagnak minősül egy adott anyag, és büntető eljárást von maga után szükség volt erre a módosításra a kábítószerek meghatározása szempontjából. A jelentéstevő az imént mondta el véleményét, és el kell, hogy mondjam, hogy nagyon sajnálom, hogy a tanács nincs jelen. Szerettem volna nekik is feltenni kérdéseket. Szerintem jó lenne egy megbeszélést tartani a tanács részvételével. Szerintem az olasz elnökségnek a az álláspontja mindenképpen érdekes és fontos számunkra. látunk, kellene, hogy például háromoldalú tárgyalásokat előkészíthetünk-e az irányelvvel kapcsolatban. Kétségtelenül lesz majd háromoldalú tárgyalás a e témában. Ahogy említettem, a pszichotróp anyagok kezdenek teret hódítani, nagyon veszélyes fejlemény ez, Érdekelne, hogy meg tudná mondani, hogy hogyan ö, ö, látják az elkövetkezendő öt évet. Ezek a, az anyagok nagyon gyorsan átalakulnak, ön is elmondta, a rendőrségi válasz jogi fellépés vajon tud-e ugyanilyen gyorsan alkalmazkodni ezen változásokhoz? Lehetsége-se azonnal reagálni és eldönteni, hogy mi az, ami legális vagy nem, hogy egy adott anyag veszélyese vagy sem? Az én hazámban ez problémákat vet fel. Spanyolországban minden nyáron nagyon sok külföldi állampolgár érkezik, Nyilvánvalóan nem nemzeti téma ez, hanem kifejezetten európai téma és olyan ö, kábítószerek jelenek meg, amelyek különböző néven futnak, nagyon nagy aggodalmat vállalnak, egyet megneveznek a sajtóban, ö, divat ö, tá is válik, de a ö, rendészeti erők nehezen tudnak alkalmazkodni ehhez a rendkívül gyors változásokhoz, amit az anyagok mutatnak. Honnan lehet pontosan tudni, hogy mi az, ami legális, mi az, ami nem? Köszönöm szépen, Teréza. Anna Gómez asszony következik. Kérdést szeretnék feltenni Gocz úrnak. Túl azon, hogy figyeljük a helyzetet, milyen ajánlásokat tudna tenni a kormányoknak és az Európai Uniónak. Az önök megfigyelő központja mit javasol politikai szempontból? Küzdjünk a kábítószerek ellen, és mindenek előtt előzzük meg azt, hogy a szervezett bűnözés részt vegyen ebben a tevékenységben, határon átnyúljon. A közegészségügyi hatása különböző drogoknak és az újabb anyagoknak ugyancsak nagyon jelentős és további kérdéseket vet fel tehetnének ajánlásokat. Biztos vagyok, hogy tesznek ilyeneket, de jó lenne tudni, hogy ezek pontosan még Az önök ügynöksége Lisszabonban működik, amelyik az én hazámban, az én fővárosomban található. Mi a véleménye a rendőri erőkről és biztonsági erőkről, illetve az ő képességeikről, hogy fellépjenek? valóban tudják-e ellenőrizni és védeni a, a, a kábítószer csempészettől a mm, nagy közönséget. Milyen szakemberek mit tudnak elérni a technikai, pénzügyi eszközökkel, ami rendelkezésre áll nagyon lecsökkentek ezek a lehetőségek a gazdasági válság következtében. Ugyanakkor a szervezett bűnözés forrásai, különösen a kábítószer csempészet területén nagyon megnőttek. Nagyon ö, jól látható ez sok repülőtéren, például az én hazámban is. Egyszerűen nem is tudják ezt ellenőrizni, leszállnak a gépek, ugyanígy, hogy például a, ahogy a CIA repülők is, és egyszerűen a hatóságok nem tudnak róla semmit. Tehát egy nagyon könnyen bejuthatnak az Unióba. Weidenhaus úr következik. Elnök úr, úgy gondolom, hogy köszönetet kell mondjunk a jelentésért, és azért is, hogy azt is el kell ismerjük, hogy Ezt a problémát csak európai szinten lehet leküzdeni. Szeretnék köszönetet mondani tehát ezért, és azt is jelzem egyben, hogy teljes támogatásunkat fogják élvezni, remélhetőleg pénzügyi források is lesz. Nagyon örülök annak, hogy az Európolnak szeptember 15-én egy nagy bevetés alapján ezer gyanúsítottnál az elmúlt évek legnagyobb rendőri művelete volt ez, tehát több, több mint ezer gyanúsítottat tartóztattak le. Van azonban egy másik kérdés is, ön említette a szomszédos országokkal, harmadik országokkal való együttműködést. Ez nem európai probléma. Igazából nagyon sok részét érinti ez a világnak. Az Európai Parlament iráni delegációjának vagyok tagja. Nagyon sok nem egyszerű tárgyalásunk volt, bár ez most itt nem téma, de az összes tárgyalás során, amit folytattunk, újra meg újra felmerült a kábítószer kereskedelem problémája. Irán tulajdonképpen a, um, úgy látja, hogy a lényegét veszélyezteti és károsítja a kábítószer probléma. Egyrészt érdekli őket a mi know azt, hogy hogyan lehet a kábítószer fogyasztást kezelni. Ez nyilvánvalóan túlzott probléma számukra, megoldhatatlan, ez informális beszélgetésekből is kiveláglott. És abban szeretnének kérni minket, hogy támogassuk őket a kábítószerforgalom visszaszorításában egyértelműen felhívták a figyelmet arra, hogy a NATO csapatok afganisztáni visszavonása után újabb probléma merül fel, és az, az is várható, hogy a kábítószer kereskedelem jelentősen növekedni fog. Tehát általában véve a kérdés a harmadik országokkal az együttműködés, és konkrét esetben Irán. Tudom, hogy nem egyszerű a kérdés, hiszen igen, sajátos kapcsolataink vannak jelenleg Iránhoz, de a probléma ettől még nem tagadható. Thank you, Joseph. Um... Köszönöm, József. Nagyon hosszú a hozzászólók listája, de mondtam, amikor még üres volt a terem, hogy az időre mindenképpen figyelnünk kell. Van egy képviselő, akit most hozzátettem, a listához nagyon intenzív érdeklődése van, de most le kell zárjam a hozzászólók listáját, mert van még napi rendi pontunk ezen kívül is. A következő, Gyürk úr, kérem azt is, hogy próbálja meg a két percet betartani. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Chciałem podziękować za tę bardzo... Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani, hiszen nagyon érdekes a kábítószerpiac elemzése. De valami hiányzott nekem, egy eh, szociológiai elemzés. Talán nincs eh, erre vonatkozó információ, de lehet, hogy utólag még ezt pótolni lehet. Melyek azok a kulturális változások, amelyek oda vezettek, hogy ezeket az anyagokat gyakrabban fogyasztják? Milyen, mi a kulturális kontextus, ami oda vezethet, hogy a jelenség adott esetben kevésbé legyen gyakori. Milyen magas a függőségek aránya, illetve a társadalmi feltételek és a, ká- a kábítószerre való visszaélés között mekkora az összefüggés. A generációkra gondolok. Meg kell ugyanis próbálni hogy rá tudjunk mutatni arra, hogy különböző kontextusokban jelentkezik ez a probléma, de különböző léptékben is. Tehát meg kellene ez azonban tudni, hogy mi élesíti, erősíti a problémát, és mi az, ami enyhíti tárgyaltunk, nem csak a, tá- a bizottsággal tárgyaltunk, hanem az ügynökség képviselőivel is. Nem tudom, hogy a politikai körülményektől függetlenül hogyan lehetne a kábítószer fogyasztásról beszélni. Például volna egy olyan javaslat, hogy bizonyos kábítószereket legalizáljanak, vagy kategorizáljanak bizonyos kategóriákat legalizáljanak. Erről mi a véleményem? Köszönöm szépen. Rosenberg asszony. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a monitoring központnak és a központ igazgatójának az igen részletes elemzésért. Új képviselő vagyok, görög. Jogászként hosszú éveken keresztül dolgoztam kábítószeres ügyekkel, internetes kábítószerrel kapcsolatos ügyekkel. Az internetnek azzal a, az internetes problémák kábítószerrel kapcsolatos része volt tehát a szakterületem. Vannak olyan internet oldalak, amelyeket természetesen nem lehet nyomon követni, nem lehet sem a felhasználókat, sem a, a forrást feltárni, hiszen mindegyik más országból van. De mégis valahogy meg kell oldani, hogyha fel, meg kell tudni ezt találni, hogyha a problémát magát akarjuk megoldani. A kábítószer kereskedelem szorosan összefügg az illegális bevándorlásról. A hazámban az illegális bevándorlás jelentős mértékben növekszik. A szíriai problémát, gondokat követően óriási a bevándorlók száma sokan Törökországból érkeznek azon keresztül. Nagyon fontos lenne a határokat megfelelően őrizni, és önök is tudja, hogy nagyon gyakran a migránsok között kábítószerkereskedőket is elfognak, akik viszont nem egyéni bűnözők, hanem a szervezett bűnözés részei, bandák részei, olyan bandáké, amelyek az illegális bevándorlást használják fel arra, hogy kábítószerrel kereskedjenek, kábítószert csempészenek. Nem tudom, hogy ez, ezt vizsgálják-e. Azon kívül szeretném megkérdezni a 2016-18-as stratégiájukat. Figyelembe vették-e ebben a következőket? Abszolút támogatom azt, hogy finanszírozzák az önök tevékenységét, de az olyan országok, mint saját hazám is, megszorításokat, fiskális kiigazításokat kell, hogy végrehajtson. Nagyon sok fontos területen egymással kvázi konkuráló minisztériumokban forráscsökkentések voltak, például az egészségügyi minisztériumban is. Ezek a minisztériumok pedig nagyon fontosak lennének a prevenció és az igazság ügy szempontjából is. Tehát borzasztóan nehéz egyrészt a források csökkentését elfogadni, másrészt pedig kutatást és preventív munkát végezni, illetve az új kábítószerformákat a bűnügyi vizsgálatokba bevonni, a tiltott kábítószer listára felvenni. a kábítószerkereskedelem bűncselekmény, és úgy gondolom, hogy ez nagyon nehéz helyzetet okoz sok környezetben. Köszönöm szépen. Anna Hed. Er Köszönöm szépen. Elolvastam az ön jelentését nagyon nagy érdeklődéssel és én azon dolgozom az LCD csoport frakcióban, hogy foglalkozunk minden pszichoaktív anyaggal kapcsolatos javaslattal. Engem nagyon aggaszt az új anyagoknak a felhasználása. A bűnszervezetek megint csak piacot találnak, és kikerülik a jogalkalmazását. A saját hazámban, Svédországban az én vidéken, Svédország délkeleti részén a múlt héten 15 fiatalt kellett hirtelen kórházba szállítani egy új Spice nevű kábítószer miatt. És ezek olyan anyagok, amelyek nagyon gyakran legálisan kezdik pályafutásokat, és ez egy óriási probléma, ezért kell ezzel foglalkoznunk. Egy szörnyű nagy veszély a fiatalok számára egész Európában. A forrásokkal kapcsolatban tettem fel kérdést, és ön azt mondta, hogy több forrásra van szükségük, és az önök jelentésében azt is elmondják, hogy vannak tagállamok, amelyek nem rendelkeznek megfelelő nyomonkövető rendszerrel nincsen megfigyelő rendszerük, ami szisztematikusan tenné lehetővé az, a megfigyelést. Ez azért gond, mert a közegészségügy számára is ez veszélyt jelent. Tehát több információra lenne szükségünk a tagállamoktól. Vajon kapunk-e kellő statisztikákat a tagállamoktól? Azt is tudjuk, hogy sok minden az európai együttműködésen múlik, aminek az alapja a statisztika. Tudom, hogy a statisztikákat a különböző tagállamokban nem egységesen gyűjtik. Következő hozzászóló Stevens asszony. Dank voorzitter. Köszönöm szépen. Elnök asszony, két konkrét kérdésem van. Elnök úr, persze. Egyrészt a jelentésben arról olvastam, hogy az előjelző rendszerre nagyon nagy nyomás nehezkedik. Vannak olyan anyagok tehát, amelyek a piacon vannak, és az erre vonatkozó jelentés az azért bonyolult, mert nagyon sok országban még nincsen monitoring rendszer arra, hogy a kábítószerrel kapcsolatos ügyeket vizsgálják, pedig ezeknek a népegészségügyre óriási hatása van. Az a kérdés, hogy a, a korai figyelmeztető rendszer, ami most van, tud-e úgy működni, a jövőben is ezekkel az új anyagokkal, hogy a rendszert megtartsák, kézben tartsák, vagy pedig van egyfajta értékelés, hogy optimalizálják a rendszert. Másodszorban pedig az a kérdés, feltűnt nekem az is, hogy a kábítószereket nagyon gyakran vonzónak, jópofának, klassznak, divatosnak tartják, pedig a kábítószer tiltott, illegális. Mégis nagyon sok fiatal, bár nem csak fiatal, legyünk őszinten, hogy az idősebb korosztályból is sokan használják. És kérdés, hogy nem lehetne figyelemfelhívó vagy tájékoztató kampányokat is indítani hogy a kampányokra nem kellene jobban figyelni. Ugyanúgy, ahogy az alkoholfogyasztásra figyelünk. Milyen tervei vannak erre ezzel kapcsolatban? És lehet-e adott esetben több tagországot bevonni ebbe? Thank you. And before we go to the director, our final speaker... Köszönöm szépen. Az utolsó hozzászóló pedig Zsoli asszony. Merci d'abord. Köszönöm szépen először is ezt a jelentést, ami mindenképpen nagyon figyelemre méltó, nagyon sok tényt tartalmaz. Én mindenképpen szerettem volna megosztani önökkel a tapasztalataimat. Én magam is a több évtizede dolgozom már a kábítószeres ellenes küzdelemben, 81 óta dolgozom, és több esetben ítéleteket is hoztam kereskedők ellen, és látom azt is, hogy ez mennyire hatástalan. Most Afganisztánban dolgozom, az egyik kollégám említette, hogy amikor a NATO ki fog vonulni Afganisztánból, akkor az ópium termelés robbanásszerűen meg fog növekedni. Világosan kell, meg kell mondanom, hogy nem szükséges azt megvárni a NATO kivonulását, mert a 2013-as termelés az eddigi legnagyobb termelés volt Afganisztánban ezt nyilván önök is tudják. Tehát az e- nemzetközi közösség erőfeszítései ellenére, a több száz millió dollár ellenére, amit ebbe a küzdelembe fektettünk, és mindenféle tanfolyam ellen, hogy a sáfrányt hogyan lehet opium helyett terjeszteni, és a több tucat ENSZ alkalmazott halála ellenére nem tudom, hogy még mit kell tenni, hogy meglássuk, hogy egyszerűen zsákutcában vagyunk. A kábítószerek elleni küzdelem így nem működik. Rendkívül sok forrást emészt fel a társadalmainkban, és nulla az eredmény. Ellenkezőleg ez azt teszi lehetővé a szervezett bűnöző hálózatoknak, hogy finanszírozhassák magukat, a finanszírozza a mafiát, a terroristákat, mert egyszerűen nem tudjuk megszakítani a keresleti és kínálati láncot. Tehát az észszerűség azt mondaná, hogy most már 40 év után, ami mind kudarcot hozott, meg kellene, hogy állapítsuk, hogy a használók száma megnövekedett az erőforrások e- és erőfeszítések ellenére, képtelenek voltunk ezt megállítani. Megemlíteném, hogy a a pénzmosás és a kábítószeres pénzek mosása elleni küzdelem ellenére sem tudtunk sikert elérni. Kérem a kollégáimat és önöket, hogy vonjuk le a következtetéseket ebből, és nézzük meg, hogy mit hozhatna abban az esetben, hogyha legalizálnánk és megszerveznénk a legalizált értékesítését a kábítószereknek elnök. Eh, mindenképpen nagyon érdekes kérdéseket és hozzászólásokat hallottunk, és nagyon sajnálom, hogy nem eh, tud eh, nagyon sok időt fordítani a kérdések megválaszolására, de kérem, hogy mennyi időt ad nekem, elnök úr? Szól a kérdés. Megpróbálom nem korlátozni, ez az önfelelőssége lesz, hogy jó rendben. But I will do my best. Eh, azt gondoltam, hogy egy órát ad nekem, de hát igyekszem rövidre fogni magamat. Kedves képviselők, hölgyeim és uraim, azt kell, hogy mondjam, hogy igazán meghökkent, ami itt történik, nagyon gyakran voltam jelen, de ilyen sok szakbizottsági tagot még nem láttam az ülésteremben. Valóban izgalmas volt a vita, és eh, nagyon örülök a kérdéseiknek, a felszólalásaiknak. Egyszer itt jártam, és három képviselő volt is, és meg itt. És megkérdeztem, hogy miért nem érdekli az ügynökség munkája őket. Mire azt mondták, hogy ez az ügynökség nem okoz problémát számunkra. Persze problémát most sem szeretnék okozni az önök számára, de a helyzet valóban nagyon súlyos, amelyet közös erőfeszítéssel kell megoldanunk, és ehhez szeretnék én magam is hozzájárulni. Köszönöm a kedvesen ismerő szavakat, amelyeket az ügynökség tevékenységéről mondtak. Az elnök azt mondta, hogy 7 percem van, tehát tényleg nagyon gyorsan végigmegyek a felvetéseken, kérdéseken. Boni úr, én nem látom, hogy a bizottsággal való együttműködésünk ne volna átlátható. Mi több, az Európai Bizottsággal kitűnő az együttműködésünk, a belügyi az igazságügyi és az egészségügyi főigazgatósággal dolgozunk együtt szorosan. Az igazságügyével való együttműködés nem olyan fontos a jövőben, hiszen az igazságügyi és a belügyi portfólió osztozott a kábítószereken, de ez most csak a belügyi portfólióhoz kerül át. De másokkal, a taxuddal, a vám és adóügyi főigazgatósággal is együttműködünk. Az adatok minőségét a standardizációt vetették fel többen. Nos, valóban úgy van, 20-nál több találkozót tartunk egy évben, ahol csak az adatgyűjtés és az adatelemzés módszertanát egyeztetjük. Azt kell, hogy mondjam, az egyik nagy eredménye az ügynökségnek abban áll, hogy egy nyelvet beszélünk ma és a standardizáció szintjét sikerült elérni, bár ez még mindig nem ideális, de legalábbis nagy előrelépéseket tettünk. Jimenez asszony is mások felvetették, hogy az ügynökségnek nem tulajdonít a külvilág olyan nagy jelentőséget, mint amit megérdemelnem. Higgyék el, egyetértek ezzel a felvetéssel, de javult az ügynökség megítélésének helyzetem, és hát látni kell, hogy a tanács adja a jogalapot, és mi a jogalap kialakításának folyamatában nem vagyunk szereplők, hanem mi a jogalap kialakításának célzottjai, tárgyai vagyunk, nem tudjuk a jogalapot átalakítani, ezt a jogalkotóknak kell megtenniük. Érdekes kérdés volt az, amely a kábítószerkereskedőkkel és csempészekkel való kommunikáció javítását irányozza elő. Valóban tényleg az történik, hogy smart shop vagy head shop tulajdonosok hívnak fel bennünket néha, és azt mondják, hogy új anyagot kínálnak nekem, ez az a molekula, vagy pedig az állampolgárok is jelzéseket adhatnak be, és ezt a kommunikációt nem szabad elhanyagolni. Gómez asszony sok kérdést vetett fel. Persze, ajánlásokat nem tehetünk, sajnos a ránk vonatkozó rendelet arról nem szól, hogy ajánlásokat is elfogadhatnánk, de tisztában vagyok a rendészeti, a Portugálián belül a rendészeti költségvetés csökkentésével. Tudjuk, hogy Portugáliában ez egy nagyon súlyos probléma. Másrészt a kábítószer fogyasztás összevetve más országokkal Portugáliában viszonylag alacsony, ugyanakkor a kokainnak fontos tranzitországa. Ráadásul Portugáliában működik a Maritime Analysis and Operational Center Narcotics szervezetem, hét tagállam működi ezt, amely a rendőrség, a parti őrség, a tengerhajózási hatóság munkáját koordinálja a kokain csempészet felügyeletének céljával. Ez egy olyan operacionális ügynökség, amely nagyon fontos szerepet játszik, és amelyel mi is igyekszünk együttműködni. Weidenholzer, uh, úrnak angolul válaszolok. Uh, I think uh, it is absolutely clear that... Teljesen világos, hogy globális problémát csak globális válaszsal lehet eh, megoldani. És itt egyetértek a többi felszólalal is, aki erről beszélt. Ami pedig a konkrét kérdését illeti, iráni, iráni szakértőkkel néha van kapcsolatunk az egészségügyi területen, és tudjuk, hogy az irániaknak kitűnő kutatóik vannak, és vannak jó termékeik is az egészségügyi termékek területén. Egyébként három-négy éven Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság szakértői Iránba utaztak el, megvizsgálandó, hogyan lehetne ez együttműködés szorosabbra fűzni. Nincsen formális vagy általános együttműködés Iránnal, de az iráni kutatókkal kapcsolatban vagyunk. A rendészeti területem nehezebb a helyzet. Egyrészt valóban Irán egy olyan ország, aki segít nekünk, a tranzitok megakadályozásában, másrészt Iránban olyan sok a propaganda, hogy nagyon nehéz világos, megbízható információt kapni az iráni hatóságoktól. Azt hiszem, hogy itt még hosszú utál előttünk, ráadásul pedig az ilyen országokkal kizárólag a bizottság, illetve a külügyi szolgálat iránymutatása alapján működünk együtt. A kulturális és a szociológiai változásra utaló kérdések nagyon fontosak. Nem hiszem, hogy ezekre itt és most válaszolni tudok, de annyit elmondhatok, hogy az olyan elemek, mint a család, család átalakulása, az ifjúsági kultúra, nagyon fontos szerepet játszanak a kábítószer fogyasztás átalakulásában is. Mindez persze egyértelműen a tagállamok hatáskörébe tartozik, a megelőzés a tagállamok feladata. Hiszen arra is rákérdeztek, hogy nem volna egy célra vezető nagy kampányokat indítani. Én nem vagyok a nagy kampányok híve, megmondom azt őszintén. Egyrészt azért, mert nagyon nehéz értékelni a kampányokat, hogy eredményesek-e vagy sem. Másrészt bizony fennáll a gyanúja, hogy a kampányok nem, hogy nem hatékonyak, hanem kontraproduktívak. De a bizonyos kisebbségeket, vagy bizonyos lakóövezetben lakó embereket, vagy a kockázatcsoportokat célirányosan megszólítani, gyakran megfeledkezünk arról, hogy igenis vannak cél és veszélyeztetett csoportok a politikai korrektség szellemében. Úgy gondolom, hogy őket megszólítani nagyon fontos az em- veszélyben lévő emberek környezetét is meg kell szólítani, az iskolákat el kell érnünk, és a különböző lakókörnyezeteket el kell érnünk. Ezen a területen sokat teszünk a legalizáció kérdéséhez, nem tudok hozzászólni, csupán azt mondhatom, hogy nyomon követjük, hogy mi történik a kannabisz vitában a világban. Nyomon követjük, és egyébként Uruguay felajánlotta nekünk, hogy vegyünk részt a legalizáció következményeit felmérő tudományos bizottságban. Örömmel részt vettünk volna, de hát a forrásaink ezt nem teszik lehetővé. Annyit akarok csak mondani, hogy kormányzati szinten egyetlen tagállamban sem merült föl a legalizáció lehetősége. Nem is látom azt az elkövetkező évben. De hát nézzék meg, hogy a civil társadalomban mi történik. Mindenhol szó van erről, és azt gondolom, hogy a legalizációról szóló vita egy nagyobb szerephez fog jutni a politikában is. Husenberg asszony a illegális migrációra és a migrációra kérdezett rá, illetve ennek a kábítószerfogyasztással való összefüggésére. Nos, a Frontex igazgatójával sokszor cserélek eszmét arra, arról, hogy hogyan lehetne feltérképezni, hogy az embercsempészet és a kábítószercsempészet hogyan kapcsolódnak össze, hiszen tudjuk, hogy a csempészeket nem érdekli az áru, ha az embereket árunak nevezhetem, valóban nem érdekli az áru, csak a bevétel érdekli. Hogy most kábítószert, vagy embercsempésznek, mindegy nekik. Nagyon nehéz azonban megbízható információkat szerezni. A kvíz tekintetében szorosan együttműködünk a partnereinkkel, és tudjuk, hogy Görögországgal szorosan együttműködünk, és tudjuk, hogy az egészségügyi rendszerben gyakorolt megtakarítások nagyon megnehezítik a görög egészségügyi rendszer működését de látni kell, hogy a legtöbb, hanem minden EU tagállamban nagy nyomás nehezkedik az egészségügyi rendszerekre. Aztán a Spice-tól 15 ember került kórházban. Most a Spice általában kis növényi darabokból áll, szintetikus kanab, kanabis termékekkel vegyítve mindig újabb és újabb kannabiszt, eh, szintetikus kannabisz termékeket eh, dobnak a piacra. Hat kockázatelemzést hajtottunk végre, csupa múlt héten kettőt, és a múlt héten eh, két olyan anyagot is vizsgáltunk, amely már 59 halálesetért volt felelős a tagállamokban, és két hónapja még nem is ismertük. Az előrejelző rendszer reformjáról röviden válaszolhatok. Nyomon követjük ezt a folyamatot, amely az új jogszabály előkészítésére eh, koncentrál. Bóni és Jimenez képviselők eh, a jelentéstevői ennek a két eh, dossziénak, és azt hiszem, hogy a figyelemfelhívó kampány kérdésére válaszoltam, Zsódi asszony pedig Afganisztára kérdezett rá valóban. Ez egy globális probléma, de azt gondolom, hogy sem Európában, sem Európán túl nem veszik előképpen komolyan ezt a problémát. Hiszen a heroin probléma nem annyira látható már az utcákon, nem annyira szembeszökő a heroinfogyasztás, és ilyen módon talán a politikusok, a döntéshozók érzékenysége a kábítószerrel való visszaélés kapcsán csökkent. Belátom én persze, hogyha megnézzük, hogy mi történik a világban, meg lehet, hogy a kábítószer problémája nem olyan fontos, de ennek ellenére nem lankadhatunk, nem adhatjuk fel állhatatos harcunkat a kábítószerek ellen, és mindent meg kell tenni annak érdekében, és ez a mi feladatunk, hogy megfelelően tájékoztassuk a döntéshozókat, így önöket is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy mindenkit sikerült bevonni ebbe, Kedves kollégák, egyértelmű, hogy óriási az érdeklődés a képviselők körében, és nagyon sok új képviselő is bekapcsolódott a témának a vizsgálatába. Mm, megvan a jogalkotási menetrendünk, ezt betartjuk, de ország specifikus érdekek is megjelennek. A szervezetbűnözéssel van, kap, ahhoz van kapcsolódás, úgyhogy a koordinátorokkal meg fogom beszélni, hogy hogyan lehet a az ügynökséget újra meghívni, visszahívni. Úgyhogy ezzel köszönöm szépen, hogy ma eljött hozzánk és előadást tartott. Akkor most térjünk át a következő napi rendi pontra. Okay, colleagues, for the next item we have a presentation by the Commission. A következő előadást a bizottság képviselője tartja. Ügyrendi kérdés van? Micsoda? I can't hear you. Semmi? Azt hittem, hogy ügyrendi kérdés lett volna. Jó. Ez a brit csendes ügyrendi kérdés. Um, Kedves kollégák, a következő napi rendi pontunk a bizottság előadása. A Dublini um, jogszabályok újratárgyalása során a közös európai menekültügyi rendszer uh, keretében a társjogalkotók a 8 per 4-es cikkben megállapodtak, és a parlament a kíséret nélküli kiskorúak számára, akik menedékjogot kérnek a valamely tagállamban, erre vonatkozóan megállapodtak, hogy az érintett tagállam jogosult megvizsgálni a gyermek érdekének megfelelően a kérelmet. Ezen álláspont alapján a végleges politikai megállapodás a 84-es cikk értelmében változatlanul megmaradt a Dublini rendelkezésekben. De a, a, a bírósággal kapcsolatban a, illetve a bíróságon elindított ügyek a 8-as cikkek elve alapján megállapodtak a társjogalkotók, hogy a bírósági határozatot figyelembe veszik a 84-es cikk újrafogalmazásánál. A három intézmény nyilatkozatát követően a bizottság javaslatot tett az új esetjog alapján a megfogalmazásra, és most kérem a bizottság képviselőjét, hogy mutassa be ezt a javaslatot, utána lesz lehetőség arra, hogy kérdéseket tegyenek fel. Először az előadókkal, lányék előadókkal fogom kezdeni. Uh, uh, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Június 26-án a 8.4-es pont a Dublini rendelkezések 8.4-es pontja alapján a kíséret nélküli vagy felügyelet nélküli kiskorúakra vonatkozóan új megfogalmazást nyuta, um, mutatott be a legutóbbi eh, Dublini eh, eh, rendelkezések átvizsgálása során. Megállapodtunk az alapján, hogy a, az Európai Bíróság MA esetének határozata alapján ezt végre fogjuk hajtani. Június 6-án, 2013. június 6-án megszületett ez a határozat, és szeretném aláhúzni, hogy a bizottsági javaslat kodifikálni szeretné a bírósági gyakorlatot. Nem többet és nem kevesetet akar. Két horizontális megjegyzés van. Egy, az alapvető emberi jogok 9. pontjában, ahogy a, az EMA esetben a bíróság javasolta, a bizottság feladata az, hogy a kiskorúak legmegfelelőbb érdeket mindig figyelembe vegyék a Dublini eljárásban. A második horizontális megjegyzés a javaslat rendelkezik arról, hogy a felügyelet nélküli eh, kiskorúak eh, nemzetközi eh, keresetesek esetében nem adható ki egyik tagállamból a másikba, hanem és nem lehet a, a felnőttekre vonatkozó rendelkezéseket indok nélkül meghosszabbítani. A javaslat értelmében két lehetséges esetet vázolunk azok számára, akiknek EU területen sem családtagjuk, sem rokonjuk nincsen. Az első lehetőség. Akkor, amikor a kiskorú több kérelmet, nemzetközi védelemre vonatkozó kérelmet adott be, egyebek között abban a tagállamban, ahol jelenleg rend, tartózkodik. Ez a tagállam felel a kérelem elbírálásáért. Ez a 848-os pontban szerepel a javaslatunkban. A második lehetőség akkor, amikor a kiskorú nemzet, nemzetközi védelmet kér egy tagállam, ban, bár ott hivatalos kérelmet nem nyújt be. Először a tagállamnak először hatékony lehetőséget kell biztosítani a kérelem benyújtásához. Ez a 8.4b első alpontjában szerepel. Ennek alapján két további lehetőség merül fel. Az egyik al forgatókönyv az az, hogy azt követően, hogy a kérelem benyújtását követően a kiskorú úgy dönt, hogy ebben az országban fogja a kérelmét benyújtani, akkor ez a tagállam lesz jogosult a, másod, a 8.4b második alpontja értelmében azt elbérelni. Ha azonban a, a kiskor úgy dönt, hogy nem abban a tagállamban adja be a kérelmét, ahol éppen tartózkodik, akkor a, a felelős tagállam lesz az, ahol a kiskorú a legutolsó kérelmét adta be, amennyiben az a gyermek érdekét szolgálja. Ez a harmadik eh, albekezdésben található. Ezeken a lehetőségeken kívül a javaslat azt is meghatározza, hogy kinek kell a tagállamok közötti együttműködést erősítenie, és a rendszerre való visszaélést eh, megakadályoznia az újonnan meghatározott felelősségkörök alapján. 8-4-C 4-es albekezdés. Szeretném végül hangsúlyozni, a két társjogalkotó meghívtuk a Dublini jogszabályok felővizsgálatára, de egyértelműen a bizottság az Európai Bíróság joggyakorlata alapján szeretné a felülvizsgálatot elvégezni. A jogalkotói dossz, jogalkotási dossziét remélhetőleg ez alapján fogjuk tudni mielőbb lezárni. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves kollégák. Az én hibám az előző témánál nem tudtam pontosan, hogy hányan szeretnének hozzászólni, és voltak, akik nagyon hosszan, hosszan beszéltek már elkészítettem a hozzászólói listát, itt vannak a jelentéstevők, az árnyék jelentéstevők is, fontos lenne, hogy őket is meghallgassuk. Tehát kérem, hogy próbáljanak meg fegyelmezetten hozzászólni. Először a jelentéstevő asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen az előző mandátum idején a Dublini szabályozás újra átdolgozásának én voltam a jelentéstevője. Kérem, hogy higgyék el, nagyon nehéz munka volt, több mint négy éven át dolgoztunk egy tímként, és nagyon szoros együttműködést folytattunk, ami nagyon jó volt. Volt egy cikk, amit egyszerűen képtelenek voltunk megfelelően átolgozni, ez pedig a 84-es. Ez dönti el, hogy mely tagállam a felelős a kíséret nélküli kiskorú kérelmének a feldolgozásában. Itt nem voltak világosak a dolgok, nem tudtuk elmondani, hogy hol nyújtotta be, ha egyáltalán benyújtott. Nem volt világos, hogy az első, vagy benyújtott kérelmét, vagy a legutóbbi kérelmét kell -e figyelembe venni a legtöbb tagállam a régi szabályozás szerint dolgozott, hogy az első tagállamba kell visszaküldeni a fiatalt, ahol bejutotta. Tehát a gyerekeket egyik országból a másokba küldözgették, mint a postai csomagot, és ezt szerettük volna ö, megszüntetni. A tárgyalásokban, az új Dublini szabályozásban valamennyi fél egyetért abban, hogy világosabb szabályokra van szükség. Abban viszont nem tudtunk megegyezni, hogy mi legyenek, milyenek legyenek ezek az új világosabb szabályok. A parlament szerette volna ezt úgy, ahol a legutolsó kérelmét nyújtotta be a fiatal. A tanács pedig továbbra is azt akarta, hogy az az ország legyen, ahol először benyújtotta a kérelmét. És innentől elég hosszasan húzódtak a dolgok, és aztán végül semmire sem jutottunk. Most itt tartunk, és ez az, ahol nekünk parlamentnek kreatívnak kell lenni. Itt még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire Hálás vagyok a rendkívüli jó együttműködésért, amit tapasztaltunk. A tárgyalások idején volt egy függőben lévő ügy az Európai Bíróság előtt, éppen egy fiatal kísérlet nélküli esete volt, hogy melyik ország az illetékes akkor úgy döntöttünk, hogy úgy hagyjuk egyelőre a szöveget úgy, ahogy van, a régi szabályozásnak megfelelően, feltéve, és beiktatjuk azt, hogy feltéve, hogy ez a fiatal érdeke és ez egy szakatlan megoldás volt. Egy közös nyilatkozatot is tettünk, amit támogatott a parlament, a tanács és a bizottság, amiben kimondtuk, hogy amint van egy ítélet a, ebben a kérdésben, a bizottságnak meg kell ismét nyitni ezt a cikket a Dublini szabályozásban, és olyan javaslatot kell tennie, ami megfelel a bírósági ítéletnek. Tehát más szavakkal, a ö, bíróság döntött el azt, amit mi politikailag képtelenek voltunk. Majd 2013. júniusában, pont a Dublini szabályozás elfogadása előtt a, ö, a bíróság meghozta a döntését, ami pontosan az volt, amit a parlament is szeretett volna, hogy feleslegesen ne utaztassuk a ö, kiskorúakat, és ö, mindig az az ország az illetékes, ahol a kiskorú. Ö, benyújtotta a legutolsó kérelmét. A bizottság javaslata az volt, hogy ezt ennek megfelelően a rendeletet módosítsuk, ez csak idén júniusban került eldöntésre. Most már tényleg csak a parlamenten és a tanácson múlik, hogy ezt a szabályozást elfogadjuk mielőbb. Kétségtelen, hogy mindig a gyerek érdekében kell eljárnunk, ami ugyancsak benne van az alapjogi karta 24. cikkében a bírósági ítélet arra is rámutatott nagyon világosan, hogy a kísérlet nélküli kiskorúak különösen veszélyeztetett személyek. Éppen ezért sosem szabad őket egy másik tagállamba átadni. Én nagyon örülök a bizottsági javaslatnak, meggyőződésem, hogy nagyon jól tükrözi a bírósági ítéletet, úgy, ahogy ebben megegyeztünk a közös nyilatkozatunkban, és remélem, hogy ez nagyon gyorsan elfogadható lesz. A három árnyék jelentés nevőjének a jelentésnek már a Dublini rende, rendelet szabályozása, Simothy Körpör, Szilvi Guillaume és tagjai voltak ennek, és most pedig én nagyon örülök, hogy üdvözölhetem az új árnyék jelentéseket. Roberta Metzolnát, Marian Börköt és Laura Ferrerát és számítok a velük való együttműködésre, és a, mert ez egy, csak egyszerűen annyit jelent, hogy a rendeletet összhangba hozzuk a bírósági ítélettel, nem pedig megnyitjuk újra az egészet. Remélem, nagyon komolyan remélem, hogy a tanács azonos megközelítésben kívánja ezt az ügyet kezelni és ezt szeretik együtt dolgozni az olasz elnökség ellenről. Mindjárt visszatérek az árnyékjelentéstevőkhöz, és egy ütemtervet is javaslok. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen, Szilvia, nagyon jó. Kedves kollégák, akkor először az árnyékjelentéstevőket. Cecília már meg is adta az alaphangot önöknek, tehát először a néppártól. Köszönöm szépen, Cecília. Igazi megtiszteltetés számomra, hogy árnyék jelentéstevő lehetek ebben az ügyben. Már is biztosíthatom önt arról, hogy folytatni fogom az együttműködést amely eddig megvalósult Anmarival és a többi szerzővel, és mi a, az Európai Néppárt együttműködését biztosíthatom ez ügyben. Kettős a cél szerintem. Egyrészt biztosítanunk kell a gyerek legfelsőbb értékét, érdekeit, ezt kell védeni. A múlt évben 13 ezer kiskorú volt, kísérlet nélküli kísére fiatal volt, akik menedékkérelmet nyújtottak be, és egyetértünk abban, hogy rendkívül világos szabályokat kell meghatározni oly módon, hogy a társadalom legsérülékenyebb elemeit ne használják ki politikai szinten és biztosíthatom önt az együttműködésről úgy, hogy hatékony legyen a munka. Elnök, köszönöm szépen, és most pedig Szilvi Guillaume az SND jelentéstevője. Köszönöm szépen, én is megpróbálok rövid lenni, mint a kollégák, és először is gratulálnék az elhangzottakhoz, ami nagyon jól mutatja, hogy a kísérlet nélküli kiskorúak ügye továbbra is egy nagyon érzékeny kérdés. Többször volt már erről tárgyalás a parlament és a tanács között. Időközben megszületett ez a közös nyilatkozat, és szerintem ez egy nagyon jó ötlet volt, jól jártunk el, és a bírósági ítélet is időközben megszületett, és olyan javaslatokat ö, kaptunk, amik hasznosak. Cecilia ezt már elmondta. Annak ki, nagyon örülök, hogy a bíróság ilyen értelmezést adott, és ilyen ítéletet hozott. Ez a tisztázás mindenképpen szükséges volt formailag, és ezt önök is említették, a mindenek előtt a gyermek érdekét kell érvényesíteni, de figyelembe véve a mechanizmusokat, amiket ki kell alakítanunk, és tartalmi tekintetben is, a sérülékenysége, veszélyeztettsége a kiskorúaknak nagyon jól figyelembevételre került, és így módon el tudjuk kerülni a felesleges utaztatását a gyerekeknek és szerintem ennek mindenképpen örülni kell, és legkisebb mértékben kell elmozdulnunk, úgyhogy megszülessen a megfelelő egyensúly. Csak egy kiegészítő kérdésem lenne, talán a bizottságnak intézném, van-e már valamilyen hatása a bírósági ítéletnek a kiskorúakra, illetve az átadásokra nézve? Tudunk-e erről már valamit? A szöveggel kapcsolatban Ceciliát biztosítani tudom arról, hogy együtt fogunk működni az én frakcióm nevében. Uh, Köszönöm szépen. Az ECR nevében pedig uh, Timothy Hancock kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Mi is támogatjuk ezt a tervezetet, de ne veszítsük el a fontos, az ügyel összefüggő kérdések uh, áttekintését. Miről is van szó? Egyrészt nagyon nehéz a fiatalkorúak korát megítélni. Nagyon fontos és értékes dolog védeni a fiatalokat, de láttunk olyan bűnügyi, bűnöző tevékenységet, amelyet a, úgy alakítottak ki, hogy a humanitárius segítségnyújtással éljenek vissza. Egész egyszerűen visszaéltek a csempészet fiatalok korával meghamosították azt. Arra van tehát szükség, elnök úr, hogy ne utaztassák egyik országból a másikba a fiatalokat, de a standardizált befogadás, a befogadás rendszer az egyes tagállamokban nagyon különbözik. Vannak olyan tagállamok, amelyekben a norma még a kiskorúak esetében is egész egyszerűen nem elfogadható. A befogadási rendszer működése nem elfogadható. Ezért tehát üdvözlöm a dokumentum általános megközelítését, és valóban arra van szükség, hogy olyan normákat fogadjon el minden tagállam, amely egyrészt magas szintű. Másrészt nem hanyagolhatjuk el az életkor meghatározásából jelent, jelentkező eredő problémákat, harmadsorban pedig biztosítani kell, hogy azok, akik a gyermekekkel visszaélnek és használják a gyermekeket, ezek az emberek, az embercsempészek valóban számíthassanak arra, hogy az Európol és a Frontex, illetve a tagállami igazságügyi és rendészeti hatóságok megfelelő következ, előállítják őket, és megfelelő büntetést kapnak, hiszen ez a viselkedés immorális és felháborító. A gyermekek nem szabad, hogy szenvedjenek, de azoknak szenvedniük kell, akik a gyermekeket ilyen helyzetbe hozzák. Igen, tudom, hogy az éves jelentésre utalt felszólalásában. Nos, a GUE árnyék jelentéstevője eh, Björg asszony parancsolja. Köszönöm szépen. Mi nagyon kritikusan látjuk a Dublini megállapodás kérdését, és el is magyarázom, hogy miért. Ez a javaslat megfelel a nemzetközi jog előírásainak és normáinak a gyermekek érdekei védelme tekintetében. Ezzel tisztában vagyunk, de azt is tudjuk, hogy ezeket az érdekeket a tagállami jogszabályok és az eljárási szabályok és az eljárások, amelyeknek kiteszik a gyermekeket, nem tartják tiszteletbe. Svédország példáját ismerem, de nem csak Svédországra igaz ez, hanem azt hiszem minden tagállamra igaz. A végrehajtási bizottságra vonatkozó javaslat üdvözlendő, hiszen a gyermekek a legkitettebb, a legveszélyeztetebb korcsoport, ezért támogatjuk tehát a jelentéstevő munkáját és javaslatát. Köszönjük szépen, főleg azt, hogy ilyen röviden szólalt fel. Jean Lambert volt a zöldek jelentéstevője, ő az még most is, tehát megadom neki a szót. Köszönöm szépen, én is megkönnyebbülésemnek adok hangot az Európai Bírósági ítélet tükrében, úgy gondolom, hogy maga az ítélet egy számunkra teljesen nyilvánvaló ügyben ö, hozatott meg. Jelesül, hogy se a gyermekeket, se a felnőtteket nem szabad ide-oda szállítgatni az Európai Unió országai között. által örülök, hogy a bíróság is kimondta ezt, és köszönöm a jelentéstevő gyorsított munkáját. De ugyanakkor egyetértek képviselőtársaim kételjeivel is. Mi szerint az a kérdés, hogy a gyermek legjobb érdekében álló megfogalmazást, jelző szerkezetet hogyan értékeljük, hogyan érvényesítjük. Nagyon tudjuk, hogy a tagállamok nagyon különbözőképpen szereznek érvényt ennek az elvnek. Vannak, ahol a megfelelő védő biztosítási mechanizmusok sem működnek kellőképpen. Ahol ezek a mechanizmusok nem jól működnek, ott a gyermekek még nagyobb veszélybe kerülnek. Ezért úgy gondolom, hogy valóban meg kell vizsgálnunk ezt a kérdést. És ahogyan Timothy utalt erre, a gyermekek biztonsága a befogadó hálózatban is nagyon fontos szerepet játszik, hiszen előfordul, hogy a gyermekek eltűnnek a befogadó központokból, és abúzus áldozataivá válnak. Tehát úgy gondolom, hogy a Dublini rendelet problémáját meg kell oldani, itt az egyik problémát megoldottuk, örömmel látnám, hogyha a jövőben a további problémák is megoldanának. Az FDD árnyék jelentéstevői Ferrara asszony. Köszönöm szépen, elnök úr! Ez az első jelentés, amelynek árnyék jelentőste vagyok, és ezért köszönöm Cecilia Wikströmnek és minden más kollégának az együttműködést, akik eh, segítettek abban, hogy eh, jól meg lehessen, eh, jól részt vehessek ebben a munkában. Valóban a gyermekek, a kiskorúak védelme egy olyan érdek, amelynek abszolút prioritása van, és ezért Örülök annak, hogy a bíróság megerősítette ezt az elvet ítéletében, és azt is kimondta, hogy a befogadás normáit minden tagállamban azonossá kell tenni. Ez az irány, amelybe haladnunk kell, annak érdekében, hogy a befogadási normák minden tagállamban azonosak legyenek. Köszönöm szépen. Köszönöm. Három további felszólalóban kérem a kollégákat, hogy rövidre fogják magukat. Bélt asszony az első. Köszönöm szépen, én is üdvözlöm a bizottság javaslatát, és támogatom Wikström kollégának, az előadónak az irányultságát. A kísérlet nélküli fiatalkorúakkal kapcsolatban úgy gondolom véget kell vetni annak a körforgásnak, ami tulajdonképpen újra meg újra traumát okoz a gyerekeknek. Svédországban nagyon sok gyerek azt mondja, hogy nem érték, hogy miért van ez az ide-oda tologatás, nem mondják, hogy miért mi járnak el éppen úgy, nagyon gyakran nem engedik őket ki le kell végre állni ezt a fajta bizonytalanságot az eljárásban. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a gyerek elsősorban gyerek, és utána bevándorló. Üdvözlök az információ kötelezettségnek a tagállók köröm között arról, hogy ki, fog, ki lesz a felelős, hiszen pontosan ez az, amivel a visszaéléseket el tudjuk kerülni. Elnök úr, megemlíteném, hogy a gyermekekkel kapcsolatban egy intergrup megalakítását kértünk, és úgy gondolom, hogy a kollégák is támogatták a kísérlet nélküli gyerekek kérdése, ami éppen most a külső határainknál történik, annak a tragédiának a tükrében nagyon fontos. Csak idén négyezer kísérlet nélküli kiskorú érkezett Svédországba, Szíriából, más országokból, úgyhogy remélem, hogy a, a kollégák támogatják az intercsoport létrehozását. Winberg asszony a következő, köszönöm. Köszönöm szépen. A múlt évben Svédország körülbelül 4000 kiskorút, kiskorút fogadott, ez hangzott. Svédország fogadta be a legtöbb ilyen gyereket Európában. 31%-a az összes kísérlet nélkül gyerekeknek az hozzánk érkezik. Miközben egészen legészakibb ország vagyunk, tehát legalább öt országon át kell utazniuk, mielőtt Svédországba érkeznek. Nyilvánvaló, hogy ez a javaslat csak arra irányul, hogy bebetonozzák az érdektelenséget, amit más tagállamok mutatnak a gyermekvédelem területén. Az kell, hogy minden állam megerősítse a határok védelmét, és vállalják a felelősséget. Németország, Svédország és a Nagy-Britannia vállalja ennek a felelősségnek a legnagyobb részét fontos, hogy a gyerekekkel kapcsolatos döntés végül is azt eredményezze, hogy javuljanak a Schengeni határok ellenőrzése. Köszönöm szépen, elnök úr. Hollandiából jövök. Nagyon gyakran emlegetjük ezt az országot a Dublini szabályozások alapján, és nagyon gyakran az országba érkezők nem tud, jogosultan tovább utaznak, nem vesznek új lenyomatot az országba érkezőktől, a Dublini rendelkezéseket nem tartják be. Az olyan tagállamok, mint Hollandia mindig kedvező volt a kérelmezők számára, mint más országok szigorúbbak. Szeretném, hogyha reagálna a bizottság erre. Thank you. You're always so brief. You take me by surprise every... Köszönöm szépen. Mindig meglep, hogy milyen röviden és gyorsan szól hozzá. Nos, a következő eh, de úr az olasz elnökség részéről. Kérem, ön is legyen rövid. Abszolutamente, Zaró. Persze, nagyon rövidre foghatom magamat. Köszönöm szépen, elnök úr. Csupán annyit szeretném volna kiemelni, hogy az olasz elnökség számára prioritással bír ez a dosszié, keressük a parlamenttel való együttműködés lehetőségét, minél hamarabb igyekszünk a kiskorúak támogatását biztosítani. Még egyszer mondom, a mi elnökségünk számára ennek az ügynek prioritása van. Elkezdtük a háromoldalú tárgyalásokat ebben a dossziéban, és mind a bizottság, mind a tagállamok véleményét meghallgatjuk. Nagyon erős támogatásra számítunk az önök részéről is, és így szeretnék előre vinni ezt az ügyet. Köszönöm szépen. Ezt akartuk mi is hallani, köszönjük szépen. Cecília, megadom a szót, hogy röviden lezárd a mondandót. Tíz másodpercre van szükségem. Köszönöm szépen, hogy az árnyék jelentős tevőkkel együtt dolgozhattam, és örülök, hogy ők is elmondták, hogy a pártjaik hogyan látják ezt a kérdést. Timothynek azt szeretném mondani, hogy a kor megítéléséről az menedékjog odaítélésének eljárási szabályozásáról szóló rendel, irányelv szól. Mi azonban most a Dublini rendelet kérdését eh, vizsgáljuk. Voltak éppen ez egy technikai kérdés, a bíróság ítéletét eh, érvényesítjük, és így módosítjuk a Dublini rendeletet. Nagyszerű, Cecilia, tényleg nagyon rövidre fogtad magadat. Köszönjük szépen, köszönjük a munkádat is. Köszönöm szépen mindenkinek az együttműködést, a kollégáknak, hogy eljöttek, köszönöm az árnyék jelentőstevőknek. A jövő heti meghallgatásról szeretnék még egy-két dolgot mondani. Október 6-án, kedves kollégáim, jövő héten a biztos jelölteket hallgatjuk meg, a Libe hatáskörébe tartozókat. 27, hétfőn 29-én 1830 21.30-ig Günther Öttingert hallgatjuk meg az ITRE, a KULT és a LIBE szakbizottságok közösen. Kedden, szeptember 30-án 13.30-tól 16.30-ig Dimitris Avramopoulos biztos jelöltet hallgatjuk meg, csak a Libe hallgatja meg őt, október 1-én 13.30-tól 16.30-ig Vera Jurovát hallgatjuk meg, itt a Libe, az Imko, Júri és a FAM közösen hallgatja őt meg. Október 6-án fél héttől fél tízig délután, illetve este Andrus Ansipet hallgatja meg az Imko és a Libe közösen. Október 7-én 9-től 12-ig pedig Franz Timmermans-t hallgatjuk meg bocsánat, javít az elnök, nem 9 órakor, hanem délután hallgatjuk meg. Eredetileg a Liba Júr és az AFKO közösen hallgatta volna őt meg, ám a konferen- az elnökök értekezlete az ő nagy bölcsességében úgy döntött, hogy más settingben hallgatjuk meg, más bizottsági összetételben, és erről még tájékoztatjuk a képviselőinket is. Ezek tehát a jövő heti meghallgatások. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy eljött, köszönöm a bizottságnak is, minden jót viszont hallásom. Colleagues, a 10 minutes break and then coordinators.